megvalósulnak ezek a szép szavak. Azt szeretnénk látni, hogy az Európai Bizottság végre a sarkára áll a nemzetközi kereskedelemben a szabályok terén. Köszönöm. Slüter kollégának Szegedi kolléga kap szót. Köszönöm a szót, elnök úr, tisztelt képviselőtársaim!